So, dear colleagues, let's start. Unfortunately, we are a little bit late because uh, we had this common meeting. Kedves késedelmes kezdésért, de a külügyi szakbizottsággal volt egy közösen tartott eszmecserénk, és hát nyilván tudjuk, hogy az a fetes kollégáktól elszabadul nem olyan könnyű. Tehát akkor próbáljuk meg a saját napirendünket napirend elfogadása. Több politikai frakciótól is kaptam erre vonatkozóan egy kérést, hogy a rendet bővítsük ki. Egy szóbeli kérdés Norvégia témájában, ha nincs ellenvetés, akkor a napirendet ezzel elfogadottnak tekinthetjük. A hármas napirendi pont az elnök bejelentései. Először is bejelenteném, hogy az ülésünket az interneten sugározzuk. Üdvözlök mindenkit, aki nem Brüsszelből követi az ülésünket. Have this in mind uh, uh, during the meeting. Tehát ne felejtsék el, hogy élőben közvetítik az ülésünket az interneten. Makro uh, gazdasági segítségnyújtás Ukrajnának a második adagot is uh, felszabadítottuk 2014 óta. 2,8 milliárd eurót kapott tőlünk az MFA keretében e, Ukrajnának folyósítottuk a legnagyobb ilyen segélyt. Ezt a programot egyébként a tanács is fogadta. Az Amerikai Egyesült Államok kapcsán Robert Lighthouser meghallgatására a kongresszusban már sor került, a szenátusban nincs ellenvetés, de hát eljárási kérdéseket még meg kell oldani, mielőtt kinevezik amerikai eh, Amerika képviselőjeként, így tehát még pár hétig eltart, mire elfoglalhatja a hivatalát. A kereskedelmi politika triumvirátusa ezzel majd teljes lesz. Az ASEAN országok kapcsán érdekes fejleményről tudok beszámolni. Egy esetleges megállapodás újra napirendre került. Talán emlékeznek a kedves kollégák, hogy 2007-ben kezdtük a tárgyalásokat az ASEAN országokkal, és egy mandátummal is rendelkezünk erre vonatkozóan. De hát a valóságban csak egyes országokkal tudtunk eddig tárgyalásokat folytatni. Úgy tűnik, hogy a helyzet azóta változott, és március 7-én eh, Cecilia Malmström biztos asszony találkozott az ASEAN miniszterekkel, és úgy tűnik, hogy elkezdődhet újra ez a munka, tehát újra kiindulhatnak a tárgyalások. Azt hiszem, hogy ez nagyon fontos lépés lehet a jó irányba. Négyes napi rendi pont, ez egy új napi rendi pont, kedves kollégák, mert új eljárási szabályzat szerint dolgozunk, nagyon fontos ennek alapján, hogy oda figyeljenek arra, hogy a koordinátorok ülésén milyen döntéseket hoztunk, erre egy feljegyzést készítünk, amely, amely természetesen köröztettünk, nyilvánosságra hoztuk, mint mindig. Korábban is megtettük egyébként, de most már ezt el kell fogadnunk. Ez az újdonság. Uh, my proposal is ezért azt javaslom, hogy a legutóbbi koordinátori ülésen hozott döntéseket nyilván mindenki alaposan tanulmányozta. Uh, if there are no object, object... Ha senkinek nincs elemetése, akkor az ülés végéig, ha senkinek nincs elemetése, akkor elfogadottnak tekintjük ezt, ha nem, akkor erre vissza kell térnünk. Ha ez így elfogadható, Then 5. Jó, folytassuk az ötös napi rendi ponttal, amely egyébként szintén Ukrajnával kapcsolatos, amiről az imént beszéltem. Átmeneti autonóm kereskedelmi intézkedések, illetve engedmények Ukrajna irányába, amely nagy lépés lehet a felé, hogy Ukrajna gazdasági fejlődését segítsük, támogassuk. 65 módosító érkezett a INTA képviselőktől. Az AGRI szakbizottság véleménye is beérkezett. Meg is adom a szót az előadónknak, Valenza úrnak parancsoljon. Uh, Köszönöm szépen, elnök úr és mindenkinek, hogy hozzájárult a jelentés tervezett megírásához. Az Európai Bizottság szövegéhez írunk módosítókat, aztán, és erről beszélek, aztán meg a függelékről. Először is a szépgárdokról. Úgy tűnik, hogy képviselőink egyetértenek, hogy erősebb safeguard mechanizmusra lenne szükség, de hogy ezt hogyan érjük el, ez nem egyértelmű. Én kezdettől fogva értettem, tudtam, úgy gondoltam, hogy a safeguard eljárásnak az a célja, hogy az EU iparát helyzetbe hozzuk, és meg, hogy megvédhesse magát bizonyos importoktól kap, szemben. Nem az a cél, hogy az ipar minden kezdeményezését megöljük. És azt is el kell dönteni, hogy mely ipar definíciót alkalmazzuk. Én az FTA-ből vettem át a modern e, ipar definíciót, és ugyanakkor szerintem nem kell uh, itt az Európai Parlament külön jogát itt uh, kicsikarni. Ami a banán stabilizációs mechanizmust illeti, nem vagyunk elégedettek a benchmarkokkal, mert elmennek a valóság mellett. A banán stabilizációs mechanizmus egy bizonyos ingerküszöb elérésekor indul el, és ha nem preferenciális vámokat akkor vezetik be, hogyha elér egy határt, egy összeghatárt, egy fájdalom küszöbet az ár, Ukrajna kapcsán ugye a nem preferenciális vámok addig érvényesíthetők, amíg a kvótát ki nem merítik. Ukrajna esetében ezt egy néhány nap alatt felhasználták ezt a kvótát, és nem működött a mechanizmus. Egyetértek tehát azzal, hogy a végrehajtást szorosabban kellene ellenőrizni, ide értve azt a tényt is, hogy az utóbbi években, 2007 óta gyakorlatilag nem volt hatás elemzés. Én kompromisszumos módosítókat fogok előterjeszteni e témában. Más módosítók pedig megváltoztatnák az állandó monitoring feltételeit. Én én a monitoring kérdését a függelékekkel kapcsolatos kompromisszumokba venném be, mert ha nem elég nagyvonalú a javaslat, akkor a bizottságot rá kell kényszeríteni arra, hogy akár évente vagy fél évente ö, tartson ellenőrzést, és ne, nevezze meg a jogsértőket. Én itt egy keményebb fellépést támogatnék. Más módosítókat az, abból a szempontból vizsgálunk, hogy milyen nyelvhasználattal tudnánk legjobban összhangot teremteni más jogi dokumentumokkal, és ezzel kapcsolatban is lesz néhány konkrét javaslatom az árnyék előadók egyeztetése után. Most rátérnék a függelékekkel kapcsolatos módosítókra. Egy hete az Agri Bizottság megszavazott egy véleményt a jelentéssel kapcsolatban, és a bizottság tagjai úgy döntöttek, hogy a kukoricára, búzára, feldolgozott paradicsomra, árpára, rozsra vonatkozóan 350-ről 50 ezerre csökkentik a határértéket, tonnában értve, és ezzel az Európai Bizottság javaslata irányába lépnénk el. Dolgozom a kollégákkal azon, hogy meg sikerüljön kötni a mezőgazdasági termékek kapcsán a kompromisszumot. Én a saját véleményemet világosan megfogalmaztam a véleménytervezet kapcsán. Szerintem ennek a rendszernek az export portfólió diversifikációját kell szolgálni, és az SMI-ket, a kis és középméretű vállalkozásokat. Van egy módosító, ami a, a Júria nevű trágyáról vonatkozó részt törölni. Az EU ipara a legutóbbi unió által is elfogadott szabályok, dömpingerőne szabályok miatt ez érzékenyen érinti az Európai Uniót, az Algériából, Fehér Oroszországból, Oroszországból, Ukrajnából behozott műtrágya kapcsán. Én egyetértek ennek a módosítónak a megfogalmazóival, én törölnék az erre vonatkozó hivatkozást. Hangsúlyoznám továbbá, hogy értem én, hogy Ukrajnának milyen nagy nehézségei vannak, a külső ellenség legyőzése mellett kéne reformokat is végrehajtania, ezért a tranzit tilalom ö, nagyon súlyosan érinti az országot, és ezzel kapcsolatban nekünk is hallatni kell majd a hangunkat. Végül pedig egy nagyon fontos gondolat, a fa kiviteli tilalommal kapcsolatban. Van már jogalkotás, és jó lenne, hogy a mostani változtatás minél hamarabb elfogadásra kerülne, ugyanis a WTO szabályokkal és az FDA szabályokkal is megfelelést kell elérni, és ez kettős nyomás, aminek nem könnyű megfelelni, de ezzel együtt úgy gondolom, hogy elfogadhatatlan, hogy a jelenlegi gyakorlat menjen tovább. Köszönöm szépen! Köszönjük, Alexen úr. Most az árnyék előadóknak adok szót, és a többieknek. Thank you, Chair. Uh... Köszönöm szépen. Elnök úr, először is köszönetet mondanék a jelentéstevének a kiváló munkáért és az együttműködésért, ami a módosítókat illeti. Szeretném, hogyha a főcsapás irányunk mellett kitartanánk, mert Ukrajna megérdemli a támogatásunkat és azt hiszem, hogy itt nagyon jó alkalmunk van arra, hogy ezt a támogatást megadjuk neki az ADM-eken keresztül. Ezt a támogatást persze nem lehet csak úgy blindre kiadni egy ilyen kócsekken. mindenképpen követelnünk kell a reformokat és a látható fellépést a korrupció ellen, ahogyan ez gyakorlatilag a jelentéstevő is elmondta. És ez az érvelés a módosítók mellett is, amit mi nyújtottunk be, illetve én magam a frakcióm nevében. Gazdasági és politikai reformokat is követelünk az, az egyes módosítókban, és ezek alapvető fontosságúak ezen a területen, hogy a legjobban ki lehessen aknázni az ADM-eket. Seek to strengthen the safeguard clauses. Uh, uh, we want to make sure és biztosítani kívánjuk azt is, hogy az EU-s termelők védelmet élveznek, amennyiben ez szükséges, mert nem akarjuk veszélyeztetni a, a, az érzékeny területeket. Nyilván az, hogy a, véd intézkedések hogyan működnek a gyakorlatban, ezt meg kell vizsgálni, de természetesen a jogi követelményeknek meg kell felelni. Azt gondolom mindannyian ugyanazt szeretnénk, csak éppen a legjobb módját kell megtalálni annak, hogy ez sikerüljön is. Úgyhogy a legjobb megoldásra való törekvést támogatjuk, a jelentéstevő részéről is ebben a folyamatban mindenkinek ki kell venni a részét. Mi olyan módosítókat nyújtottunk be, amelyek nagyon alapos monitorozást helyeznek irányításba a kereskedelmi intézkedéseket illetően, tehát az ATM-ek átültetését illetően, Ezeknek nem kell nagyon komplexnek lenniük, az éves jelentésbe bele lehetne foglalni, amikor is a társadalási megállapodásnak az eredményeiről számolnak be. Egyes elemeknek a törlése helyett inkább azt kívánjuk, hogy tartsuk egyben a rendeletet, a reformok, a monitorozás és a védintézkedéseket illetően azt gondolom, hogy egy kiegyensúlyozott kompromisszumra kellene jutnunk, és tényleg valami észszerűt kellene tető alá hoznunk, ilyen formában nyújtsunk támogatást Ukrajnának. Én bízom abban, hogy jó kompromisszumokat fogunk tudni kidolgozni, együttműködve a a raportőrrel, és remélhetőleg a többiek is így tesznek itt a szakbizottságban. Mindenképpen ki kell mutatnunk az elkötelezettségünket Ukrajna felé. Nyilván nekik is részt kell ven, teret kell biztosítani a kereskedelemen való részvételre. És ez egy nagyon fontos esély nagyon sok tekintetben. Köszönöm szépen. Elnök, köszönöm. Piahar úr ECR nevében kapna szó, de nincs itt, az ADL nevében Fanbál képviselő sincs itt, a GUE nevében viszont itt van Helmut Scholz. Köszönöm szépen, én is szeretnék köszönetet mondani a jelentéstevőnek a munkáért. Több ízben volt már alkalmunk a makrogazdasági támogatás ügyében Ukrajna kapcsán tárgyalnunk egymással, és ez itt ezt a dossziét is illeti, amivel ma itt foglalkozunk. Szeretném az ezt elmondani, hogy nekünk mi a fő csapás irányunk, a fő motivumunk. Egyfajta stabilizációra kellene törekedni, illetve ezt elismerni Ukrajnában. A monitorozó mechanizmuson keresztül azonban nagyon fontos rögzítenünk azt is, hogy ezzel minden feltételnek a megszabása, ami részünkről felmerül, azt egyfajta marsként fenntartjuk, abban a reményben, hogy ezek, ez a feltételrendszer valóban a feltételek szabása jó irányba fogja terelni Ukrajnát, hiszen azért az ottani helyzet még messze nem kielégítő, jogállamiság, korrupció, és még sorolhatnám a területeket, amelyekre gondolok. A mi módosítóink, a kettes és a négyes ezekre utalnék különösképpen. Ezek kiemelik, hogy a feltételeknek a szabásával azt kívánjuk elérni, hogy a monitorozó folyamat is fennmaradjon. Azaz, hogyha a feltételek nem teljesülnek, ha az Ukrajna ezeket nem teljesíteni, teljesíteni akkor a a, akár a visszafizetések is kilátásba helyezhetők, illetve ezeknek a kedvezményeknek a megvonása. Nagyon pozitív és konstruktív az ellenőrzés módja a makrogazdasági támogatásra vonatkozóan. A kereskedelmi együttműködés kontextusában is. És azt gondolom, hogy a bizottság felé is fel kell hívni a figyelmét jogalkotóként, hogy az elmúlt évet mindig exakt módon kell felmérni és ellenőrizni, és tájékoztatni a parlamentet a, az életbe léptetendő intézkedéseknek a ö, döntésére vonatkozóan is tájékoztatást kell, hogy kapjunk. Úgyhogy én nagyon bízom abban, hogy a jelentéstevővel és a többi kollégával, az árnyék jelentéstevőkkel is nagyon konstruktív lesz az együttműködés, annak érdekében, hogy ez az eszköz ez valóban hatékony legyen. Elnök, köszönöm. Ott a Hautala asszony kap még szót a zöldek nevében. Köszönöm szépen a jelentéstevőnek. Ukrajna nagyban függ, függ az agráriumtól, a mezőgazdaságtól, és támogatnunk kellene Ukrajnát, nem kell arra gondolnunk, nem kell messzire mennünk ahhoz, hogy akár a kukorica és a búza tekintetében az, a listát azoknak a termékeknek vagy terményeknek a vonatkozásában, ahol támogatást biztosítunk, esetleg kitörőjük nem ez a célunk. Mi is nyújtottunk be módosítókat, itt az automatikus megújítására is utalnék az, a, a kereskedelmi intézkedéseknek. És számos kollégámmal egyetértek, és én is úgy vélem, hogy nagyobb hangsúlyt kell fektetni a reformokra az országban. Tehát a harmadik módosítónk az a korrupció visszaszorítására hívja fel a figyelmet. És én is úgy gondolom, hogy az ukrán kormánynak ezt egyfajta viszonzásként kellene szolgáltatni a, az intézkedések ért. Most pedig akkor nem tudom, hogy a bizottság részéről van-e valaki, aki szót kér. Uh, köszönöm szépen az Európai Bizottság nevében. Először is köszönöm az eddigi munkájukat, kiváló együttműködést. Több kérdésre is utalnék, amelyekkel hangzottak Először is látom, hogy a tisztelt képviselők itt az Európai Biz- Parlament INTE szakbizottságában szeretnék, hogyha a védzáradék minél erősebb lenne, védendő az Európai Unió piacát. Az Európai Bizottság is ezt szeretné. Biztos vagyok benne, hogy megtaláljuk azt a megfogalmazást, amely ezt garantálja. Úgy érezzük, hogy egy tagállam kérésére, vagy bármely jogi személy kérésére elindulhat ez a e, vizsgálat, hogyha az uniós termelők nevében kéri ezt tehát valaki. Biztos vagyok benne, hogy megtaláljuk ez ügyben a kompromisszumot. A monitoring ügyében úgy látjuk, úgy érezzük, hogy az INTA módosítói az ATM rendelet e, monitoringját nekünk kellene külön elvégezni. Nos, semmit emlékeztetném önöket arra, hogy a TRQ-k monitoringját már most is végezzük folyamatosan a vemtarifa kvóták végrehajtás ügyében. Nos, Emlékeztetném önöket arra is, hogy éves beszámolót nyújtunk be ebben a témában. Az első ilyet idén fogjuk elkészíteni és benyújtani az Európai Parlamentnek. Ebben majd kitérünk az import statisztikákra is, illetve a TRQ, tehát a vámtarifakóták témájában is majd részletes adatokat tartalmaz ez a jelentés. Ugyanakkor egy kérdésben engedjék meg, hogy mondjak valamit még, hogyha monitoringon keresztül be tudjuk azonosítani azokat az egyes exportőröket, akik a trq előnyeit élvezik elsősorban, mert ez a téma elhangzott. Nos, ezügyben tájékoztatnom kell önöket, hogy nem lehetséges ez, mert a TRQ management rendszer, amit használunk, the amounts um, attributed to, to the uh, applicants, but also uh, via... Ez az engedélyeztetési eljáráson, illetve a kérelmezőknek jutatott összegeken keresztül közelít ez a kérdés, kérdéshez. De a rendszer egész egyszerűen nem teszi lehetővé, hogy eh, a kedvezményezett exportőrök listáját nyilvánosságra hozzuk, már csak a titoktartás miatt sem. Egész egyszerűen nem fogjuk eh, eh, ezt ezeket az adatokat figyelemmel követni. Ugyanakkor hangsúlyoznánk azt, hogy a kis és középvállalkozások adják az agráriumban, a Ukrajnában a cégek legnagyobb részét, a független vizsgálatok, a fenntarthatósági hatás tanulmányra vonatkozóan végzett vizsgálat is 2016-ban azt mutatta, hogy kb. 75%-át a termelést vidéki családok, illetve kis gazdák állítják elő. A munkaerő kb. 90%-a ugyanezek, ugyanilyen jellegű az ukrán mezőgazdaságban. A vidéki szegénység szempontjából nagyon fontos az, hogy javulhat a helyzet vidéken, új bevételi forráshoz, jövedelemhez juthatnak. SIA uh, uh, jelentésben is már ez szerepelt. Ami a piaci hozzáférés javítását illeti, főként nyugat-ukrajnai vidéken hozhat ez jelentős javulást. Ez talán fontos információ lehet önöknek, főleg akkor, amikor az autonóm kereskedelmi intézkedésekre vonatkozó javaslatról beszélünk. Igazából foglalkoztat bennünket határozottan az, hogy milyen erőfeszítéseket tesznek annak érdekében, hogy ebből az át CTM jelentésből kimaradjanak egyes termékek. Amikor a módosítókat átfésültük, átvizsgáltuk, akkor arra jutottunk, hogy körülbelül a teljes import 98%-a, ami ide ennek hatája alá tartozna, vagy tartozik, kikerülne a hatály alól. Tehát így teljesen kiürésedne maga a javaslat, ezért kérjük a tisztelt parlamenti képviselőket, hogy gondolják újra ezeket a termékeket, amelyekre javaslatot tettek, mert ezek nem jelentenek veszélyt az Európai Unió piacára tekintve, ugyanakkor a 2016-os adatokat vizsgálva azt is láthatjuk, hogy az Unióba irányuló import jelentősen csökkent, tehát a tavaly szeptemberi bizottsági javaslatot ez alapvetően alátámasztja. Köszönjük szépen, egy további kérdés lenne még Solc úr részéről. Köszönöm, köszönöm. elnök úr. Miután önt hallgattam, lenne egy kérdésem a bizottsághoz. Ön azt mondja, hogy önök a jelenlegi metodológiával ö, ö, nem tudják ezt felmérni. Ez nem azt jelenti, hogy akkor meg kéne változtatni a metodológiát? A piaci viszonyok is megváltoztak. Második kérdésem. Ha a tojáságazatot nézzük, az Ukrajnából az EU-ba irányuló tojás exportot, akkor két nagy tojás termelőről tudunk, akik az egész piacot uralják, és befolyásolják ennek az egész ágazatnak a sorsát. Hogy lehet azt mondani, hogy a, a többség itt kis és középméretű vállalkozás? Tehát most akkor tényleg ki eh, a kedvezményezett, ki nyer ezen, és valóban segíti az intézkedésünk a fenntartható szociális céljainkat. És milyen hatása van szabályainknak az EU importjaira? Legyünk egy kicsit pontosabbak, érdekelne ezekre a válasza, mert akkor, ha ez nem történik meg, akkor, akkor az lesz a benyomásunk, hogy nyitott kapukat döngetünk. Szerintem igenis van itt mire rákérdezni, engem érdekelnének is a részletek. Tessék, bizottság. Igen, azt mondtam, hogy nagy kereskedők vannak a piacon, de ha új kereskedelmi lehetőségeket teremtünk, akkor a termelést ösztönözzük ezzel, és ebből a kis és középméretűek, a háztáji termelők is részesülhetnek. Az élelmiszer ár az egy másik kérdés. Ne felejtsük el, hogy nem csak a kereskedőkről, hanem a termelőkről is szó van. Azt szeretnénk, hogy ugyan indirekt módon, de ők is haszonélvezői legyenek ennek a javaslatnak, azáltal, hogy többlet termelésre ösztönző a rendszer, és akkor többen neki fognak termelni, többen megélnek ebből Ukrajna szegény régióiban. Köszönöm. Válasza úrnak adok szót. Elnök úr, alapvetően egyetértünk abban, hogy hogy ezek jó célok, az agribizottsági tagok javaslatait kéne talán még jobban megfontolni. Jövő hétfőn délután négykor lesz egy árnyék előadói egyeztetés, és ott elő fogom terjeszteni javaslataimat erre vonatkozóan. Thanks a lot for that, and the vote is planned for the 4th of Köszönöm szépen, akkor ez májusra lerendeződik. Ezzel ezt a témát akkor berekeztem. Most a hatos napi rendi pont következik. Kereskedelem, politika és globális értékteremtő láncok. 70%-a globális kereskedelemnek csatlakozik a Global Value Chainhez, és ezért erről beszélnünk kell. És arról, hogy a kereskedelmi politikára ez hogyan hat ez az összefüggés. Előadunk, ellátott minket egy munkaanyaggal, Aréna asszonyról van szó, akinek meg is adom most a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Örülök annak, hogy az Interbizottság eh, megírja ezt a jelentést mert már régóta gondolkodunk azon, hogy hogyan lehetne a beruházásokkal segíteni az értékteremtési láncokat, és ezzel persze egyes országok fejlődését és Európa gazdasági fejlődését is. A globális értékteremtési lánc, értéklánc e, nagyon szorosan összefügg a kereskedelmi és beruházási politikával. A nemzetközi közösség jelenleg a multik, jelenleg a multik kezében van az teremtő lánc, ők szerződtetik a szerződéses partnereiket, és nagyon kevés az izolált egyéni szereplő, minden az alvállalkozók rendszeré múlik. Körülbelül a nemzetközi kereskedelem 25%-a ilyen konkrétan értékteremtő jellegű. Az Európai Unió eh, kereskedelmi és beruházási politikája különös figyelmet eh, fordít ennek a kérdésnek, és egyensúlyt szeretnénk elérni egyéb céljaink és e cél között, hogy az globális értékteremtésben a harmadik országok és a a szolgáltatások és termékek és digitális kereskedelem fejlesztésével és az innováció védelmével és a hatékonyabb, könnyebb vámeljárásokkal hogyan járulhatunk ehhez mi is hozzá. A kereskedelmi beruházási politika ezért egy nagyon nagy felelősséget igénylő politika, és egyre több felelősséget követel valamennyi az értékteremtésben résztvevő szereplőtől, ideértve ugye például az adócsalás, az agresszív adó elkerülési politika elleni harcot, illetve a, fe, a szociális felelősség ösztönzését és környezeti felelősség ösztönzését is. A parlament a bizottsággal tárgyalja ennek az európai stratégiának a kereteit, hogy mi felelne meg legjobban a szabadkereskednek, a fenntartható céloknak. Kettős célja van tehát, meg akarjuk őrizni a szociális, európai szociális modellt, másfelől pedig szeretnénk a fenntartható fejlődést segíteni az EU-n belül, de a harmadik országokban is. A parlament ezért azt kéri az Európai Bizottságtól, hogy ez szükséges figyelemmel vizsgálja meg, hogy a vállalkozások, európai vállalkozások szempontjából mindez mit jelent, nemrégiben született egy döntés a konfliktusos ásványanyagok kitermeléséről, és ezzel összhangban kéne ezt az ügyet is tárgyalni. Ez a globális értéklánc téma különleges kontextusban jelenik most meg, hiszen most változnak a kereskedelmi, világkereskedelmi erőviszonyok, és Vannak, akik egy igazságosabb globalizációért harcolnak, vannak, akik pedig elzárkóznának, és a saját érdekeiket követnék csak. A fenntarthatósági célok az első megközelítést támasztják alá, a felelősségvállalás, az átláthatóság, a pénzügyi, a környezeti felelősség vállalását, az átláthatóságát, hogy megmutathassuk a polgároknak, hogy a kereskedelem igazságos is tud lenni, Elkészült az ezzel kapcsolatos munkanyagok sora, és több kezdeményezés megfogalmazódott ezekben a felelősségre, átláthatóságra vonatkozóan, az értékteremtés kapcsán. Van a Bangladesh Sustainable Impact, amit már megfogalmaztunk, aztán a multik számára írott etikai kódex és iránymutatás, ezt a sort folytatnánk azzal, hogy a telekommunikációs infrastruktúrát hogyan lehetne még ebben összehangolni ezekkel a célokkal a kétkezi munka támogatását, ugyanakkor a, a, a kínai tömeges exportok csökkentésére. Lehetőséget kell adni a szegény országoknak a fejlődésre kereskedelem által, ugyanakkor el kell kerülni a szociális és kereskedelmi dömpinget. A multik nagyon fontos szerepet játszhatnak ebben, 50%-a a globális kereskedelemnek általuk bonyolódik le, tehát minden a multikon múlik a dokumentum megfogalmazza a kormányzás legfőbb feladatait és kihívásait, az egyes vállalkozások felelősségét, az államok felelősségét, a kereskedelem felelősségét. És hogy ezeket hogyan lehet a kereskedelem és beruházási politikában összefogni, ugye csökkenteni kéne a tarifákat, segíteni a kereskedelmet a szegény országok vonatkozásában, a fenntartható fejlődési célokkal összhangban. Ez a dokumentum tehát a szabadkereskedelem pártján van, de egy európai és globális kereskedelem politikát is fontosnak tart, hogy a fenntarthatósági célok érdekében szülessenek a szabályok, és a szabadkereskedelem szabályai se sérüljenek. Ez egy adóügyi megközelítést is igényel, a multik részéről, mert hogy igazságosabban, tisztességesebben adózzanak. Nemrégében született egyébként egy francia törvény, amely a, a, vigil, a vigilantizmust fontosnak tartja, hogy figyeljük, hogy történnek-e visszaérések. Köszönöm szépen, mondja az elnök. Most pedig akkor az árnyék jelentéstevő kapnak szót, néppárt nevében elsőként. Fernando Valenza képviselő. Köszönöm szépen, elnök úr. Fernando Ruas nem tud itt lenni, mert Portugáliában van politikai munk- elkötelezettsége, de ha megengedik, akkor felolvasnám, amit szeretne közvetíteni. Először is szeretnénk a jelentéstevő asszonynak köszönetet mondani a bemutatott dokumentumért, amelyet nagyon jó alapnak tartunk a munkánkhoz, amelyet ma kezdünk meg, Ugye ez egy nagyon fontos jelentés. A globális értékláncok kérdését különböző szinteken, különböző aspektusokon keresztül kell vizsgálnunk. Gondolok itt például az európai nemzet és a világgazdaság, illetve világkereskedelmi szinten, illetve a nemzeti és a magán, illetve a multinacionális vállalkozások szemüvegén keresztül. Tehát gazdasági, pénzügyi vonzata is vannak ennek a értékláncaknak, és mindenképpen egy szélesebben értelmezett fenntarthatósági és fejlesztési stratégián belül kell közelítenünk a kérdéshez, amikor megvizsgáljuk ezt. A mikro és KKV-k kat sem szabad elfelejteni ebben a, ebben a képben, és általánosságban, ha arra gondolunk, hogy a mostani világban egyfajta új világ kreálódik szinte napról napra, hónapról hónapra, akkor nagyon komplex valóságban találjuk magunkat, úgyhogy itt a kihívásokra az EU-nak is válaszolnia kell, a kihívásokra reagálnia, amelyek nyilván ezekből a változásokból adódnak. A fenntartósági rendelkezések, illetve a, a munkajogi és az esélyegyenlőségi a Myanmari rendeletre is utalnék itt. Ezek már olyan eszközök, amelyeket tettünk lépéseket ebbe az irányba. Még egyszer mondom, hogy a globális értékláncok rendkívül gyorsan és komplexen változnak itt körülöttünk, és a nemzetközi hálózatok nagyon sok szinten rétegződnek és függenek össze, ezáltal a határon átnyúló gazdasági tevékenység is egyre szélesebb körben hódít. Nagyon különbözőek a mozgatórugók a háttérben, Egyeket, egyeseket lehet mérni, számosítani, másokat nem. Az OECD és egy világbanki tanulmány is ezt vetette papírra. Az Európai Bizottság a Trade for All stratégiájában is lefektette a saját megközelítését. De nagyon lényeges, hogy széles körű társadalmi támogatást is tanuljunk, amikor ki akarunk dolgozni jövőbe mutató jogalkotási eszközöket. A világban tapasztalt nagyon gyors változások, mint a politikai változások például az USA-ban, vagy a Brexit elindulása, az új politikai gazdasági szereplők megjelenése a világ színpadán, és aztán még említenem kell a közel-keletet is, a migrációs áramlatok, a terrorista fenyegetés, illetve egyéb kihívások, például a környezetvédelem területén az innovatív információs áramlás és hírek terjesztése, ezek mind-mind hozzájárulnak a komplexitásnak a rétegződéséhez, és mutatja, hogy mennyire nehéz a munkánk. A második megjegyzés. Explicitebb utalásokat kellene megfogalmazni a globális értékláncok változásából adódóan a mikro és KKV-kra. Ezeket meg kellene fogalmazni. A városi és a vidéki területeken működő vállalkozásokra is gondolok itt, és támogatni kellene ezeket a vállalkozásokat, hogy részt vehessenek az értékláncban különös tekintettel a fejlődő országokra és a szegényebb területekre, hiszen ne felejtsük el, hogy a, a, az értékláncok 75%-át adják a globális kereskedelmi volumennek. Azt is azt szeretném aláhúzni, hogy nagyon lényeges, a kontextuális költségeket el kellene törölni ezeknek a hatásairól is írtak a különböző tanulmányokban, idevágó tanulmányokban. Mire gondolunk itt? Például a behozatali vámokra, a mm, szellemi tulajdon védelmére, aztán a különböző bizonytalansági tényezőkre, a munkába állás feltételeire is utalnék itt. Az ILO megfelelő követelményeket támaszt, és hát itt a, a vállalkozásoknak a szociális társadalmi felelősség vállalására is felhívnám a figyelmet, hiszen ebben a kontextusban ezt mind vizsgálni kell. Tavaly májusban a tanács a következtetéseiben is hangsúlyozta, hogy ezeket az intézkedéseket azért kell foganatosítani, hogy megfelelő munkahelyek kerül, munkahelyeket teremtsenek, fenntarthatóság legyen, a fiatalokat és a nőket is bevonjuk a munkavégzésbe, és ne felejtsük el a fogyatékkal élőket sem. A CSR végrehajtásával kapcsolatban emlékeztetnék egy pár olyan javaslatra is, amelyet tavaly júliusban fogadtunk el két állásfoglalási indítványunkban, a kereskedelemre és a beruházásra vonatkozóan, valamint a 2010-es parlamenti állásfoglalásra is utalnék, ami az emberi jogokra és a vállalkozások szociális, illetve társadalmi felelősségvállalására vonatkozott. Ezeket mind-mind az egyes kereskedelmi megállapodásokban feltételül kellene szabni, a környezetvédelmi sztenderek felé való elkötelezettség is egy nagyon lényeges elem lehetne. A mi kérésünk a bizottság felé az, hogy a vállalkozások azokkal szemben lépjen fel előterjesebben, és az ILO alapvető munka, munkával kapcsolatos követelményeket követelje meg minden résztvevőtől, az OECD, az ENSZ, az ICO, különböző sztenderdjei, a társadalmi felelősség vállalásával kapcsolatban is ide tartozik és a különböző iparágakat is ide sorolom. Mindjárt kész vagyok. Egy utolsó megjegyzés még. Egy pár módosítóra javaslatot fogunk tenni a jövőbeni szövegre, hogy explicitebb utalások legyenek benne, és ö, olyan eszközökre gondolunk itt például, hogy mindenképpen megfékezzük a gyermekmunka és a kényszermunka használatát a globális értékláncokban, mert itt sehol nincsen utalás a szövegben erre. Aztán a nemek közötti egyenlőség, ez csak négy sorban kerül kifejezésre, illetve hangsúlyozásra a dokumentumban, ami kevés. Aztán vannak más sérülékeny csoportok, mint a fiatalok és a fogyatékossággal élők. Ruasz úr szeretné a raportőrrel és más árnyékjelentéstevőkkel pontosan végigtárgyalni ezeket a különböző politikai opciókat, amelyek felmerülnek a, a globális értékláncban, különös tekintettel a ö, származási megjelölésekre. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak. Mr. Köszönjük szépen. Lund úr nincs itt. nem tudom, hogy ki szeretné helyettesíteni. Uh, thank you, Mr. President, uh, on behalf of my group. Köszönöm szépen, elnök úr, a frakcióm nevében. I have to say, I will... Annyit kell csak elmondanom, hogy persze globalizáció világában élünk, globális értékláncok mellett, az egyik országban tervezik a terméket, több országban gyártják őket, egy harmadik országban, vagy negyedik országban összerakják őket. Ez nyilván bizonyos és egyensúlytalanságokat előidéz. Ezzel valamit kezdeni kell. A frakciónk éppen ezért amellett van, hogy vezessünk be olyan gyakorlatokat, amelyek segítenek bennünket abban, hogy az ilyen illegális pénzügyi mozgások ellen fellépjünk, az adó elkerülés ellen is így harcolhatunk jobban, más illegális gyakorlatok ellen, a korrupció elleni harcot is nyilván ez csak segítheti. Ugyanakkor vannak fenntartásaink a kap, azzal kapcsolatban, hogy kötelező érvényű fenntartható fejlődési fejezeteket, illetve szankciós klauzulákat és jogalkotási javaslatokat a társadalmi, a, a cégek társadalmi felelősségvállalása témájában. Hát mi ezt sosem igazából sosem támogattuk. Mindig is akkor szerettük volna jobban, hogyha az egyenlő partnerekként kezeljük a kereskedelmi partnereinket, így próbáljuk mindezt megoldani. Ami pedig a szociális és környezeti normákat illeti, a fejlődő országoknak világos, hogy olyan normákra van szükségük, amelyek az ő gazdasági és társadalmi fejlettségüknek felelnek meg. Éppen ezért bemiféle kötelező érvényű elvárás, amit rájuk erőltetünk, erőszakolunk, ez már rövid távon is visszafelesülhet el, és indirekt módon a protekcionizmus egy újabb formáját jelenteni. Ha már itt tartunk, az emberi jogok, munkavállalói jogok, ezek mind roppant fontos kérdések, ez kicsik sem férhet. De egyre inkább az az érzésem, hogy az INTA szakbizottságnak más a kereskedelem más aspektusaival kellene inkább foglalkoznia. Megvannak ebben a parlamentben egyébként azok a fórumok, ahol ezekről a kérdésekről kimerítően beszélni lehet. Sanátos módon az INTA szakbizottságban a viták során gyakran azt tapasztaljuk, hogy ebben pontosan olyasmikről beszélünk, amelyek szerintünk pontosan az ellenkezőjét mondják, mint amiről az Európai Unió szól, a nyílt kereskedelem, a nyíltság, erről kellene, hogy szóljon az Európai Unió, és gyakran ennek az ellenkezőjét látjuk, halljuk itt ebben a szakbizottságban, ahol mint hogyha elharapózóban lenne a protekcionizmus végezetül, de nem utolsó sorban. Figyelembe kellene vennünk azt is, hogy a globális értékláncok strukturális hatása vannak a gazdaságra. Egyrészt az, hogy valaki a globális értékláncba bejusson, főként a fejlődő országok esetében, ez azt jelenti, hogy a külföldi befektetőket be kell fogadni, ami még feleslegesebbé teszi például a VAM tarifákat, hiszen hogyha az import elemeket, összetevőket megadóztatjuk, akkor az a verseny, saját versenyképességünket ássa alá. Éppen ezért éppen, hogy arról kellene beszélnünk, hogy ezeket a kereskedelmi korlátokat éppen, hogy csökkentjük. Ugyanakkor vannak olyan fejlődő országok, akiknek azért alkalmazkodniuk kellene az Európai Unióhoz. Olyan sok ilyen eh, ország az ipari helyettesítés modelljével élnek. Tudjuk, hogy a hagyományos iparágak még továbbra is igen fontosak, de tudjuk, hogy a munkahelyek nem azokba, nem ezekbe az iparágazatokba áramlanak, nem ez a jövő iránya, éppen ezért a szolgáltatásokra is oda kellene figyelnünk, a szoftverre, a mert az új munkahely lehetőségek ezekben, ezeken a területeken keresendőek. Szerintem ebben a jelentésben ezekről is részletesebben beszélnünk kellene. Talán ennyit mondanék gondolatébresztőnek, most pedig eh, még talán annyit hadd fűzdek hozzá, hogy nagyon várjuk a, az eszmecsét, a vitát, és remélhetjük, hogy még hamarabb sikerrel zárul ez a téma. Köszönjük szépen, most az ALDE nevében Sanceva asszonyt hallgatjuk. Köszönöm, elnök úr! Én is üdvözlöm ezt a saját kezdeményezésű jelentést, és köszönöm az előadónak az elvégzett munkát. Amióta fontossá vált a globális értéklánc a kereskedelemben, nekünk is szükséges, hogy legyen ehhez átfogó, célra vezető megközelítésünk, és egy ilyet tárt elénk az előadó összefoglalja mindazt, amire szükség van ahhoz, hogy a globális értékteremtésben az európai értékek is megőrződjenek. Az átláthatóság és az átlátható kereskedelmi politika a legnagyobb kihívás. A Trade for All célkitűzésnek meg kell felelni. A kereskedelmi politikának ez csak az egyik aspektusa jobban oda kéne figyelni a proaktív fellépésre, arra ugyanis, hogy hogyan lehet a legtöbb értéket, lehetőséget adni egyes gazdaságoknak, a büntetések helyett, a kötelező szabályok helyett, amelyekről ebben a dokumentumban is szó van, én szeretnék egy olyan megoldást látni, amely megengedőbb, támogatóbb, segítőbb. A termelés fragmentációja is teremtett új lehetőségeket kisvállalkozásoknak Európa szerte is. Egyre több kisvállalkozás fér hozzá a globális piachoz, ez jó hír. Meg kell vizsgálnunk, hogy hogyan lehet tovább segíteni a kis és középméretű vállalkozások részvételét az értékteremtésben, az értékláncban a szövegben szereplő néhány kihívás eh, jól van megfogalmazva, például szerintem is fontos, hogy a WTO, WTO Trade Facilitation szabályokat minél hamarabb átültessék. A transzparencia átláthatóság hiánya is ö, eh, súlyos baj, mert az emberi jogok sérüléséhez vezethet a normák alá ásásához. Ezt ezért jobban ki kell dolgozni, hogy a részvétel elvét a globális értékláncban hogyan lehet legjobban megvalósítani. A globális értékláncok valódi munkát, jövedelmet jelentenhetnek sok fejlődő országban sok millió embernek. Ezért arra kell koncentrálnunk, hogy hogyan tudjuk partnereink között eh, a felelős globális értékteremtés ösztönzőit, eh, a bevált példákat jobban terjeszteni. Egyes további intézkedések hasznosságában nekem eh, kételkedem. Nem látom, hogy a naming és framing hogyan segíthet. Tény, hogy a kereskedelmi megállapodások nagyon is hathatnak a nők és férfiak közötti munkaerőpiaci egyensúlyra. Gyakran a nőket csak néhány kevés gazdasági ágazatban alkalmazzák, főleg a fejlődő országokban, de mindezt nem tudjuk szerintem az EU kereskedelmi politikájával elérni, a nemek közötti egyenlőséget jó célnak tartom, csak nem feltétlenül elérhető célnak. Ami a jogalkalmazási szabályokra vonatkozó részeket illeti, érdekesek ezek a felvetések, de nem látom a jogi alkalmazhatóságukat. Köszönöm ezt az első vázlatát a szövegnek az előadótól, és várom a másodikat. Most a GUE részéről nagy mindenek adok szót. Köszönöm, elnök úr! Én is köszönöm az előadónak a munkát. Alaposan átolvastam a szöveget, és örülök annak, hogy az előadó eh, nagyon odafigyel a hatáselemzésre a negatív és pozitív hatásokat egyaránt elemzi, és azzal is egyetértek, hogy nem csak a due diligence és egyéb kötelező elvárásokra kell odafigyelni, hanem a néppárt is egyébként ezzel úgy tűnik, hogy egyetértett, pozitív ösztönzőkre van szükség, és a világosabb különbségtételre a gazdag és szegény országok között. A due diligence-t persze meg kell valósítani az átláthatósággal és a e, nemi egyenlőségi aspektusokkal egyetemben. Ha itt az egerek és elefántok futóversenyét megrendezzük, akkor lehet hogy nem csak nyernek az elefántok, hanem közben el is tapossák az egereket, ez pedig nem lenne igazságos kimenetele a versenynek. Tehát ne csak a nagyokat, vagy ne a nagyokat támogassuk, segítsük, hanem sokkal fontosabb helyre tenném a szociális szempontokat. Az, azt, hogy sajnos a globális kereskedelem ellenére, vagy akár következményeként is van még éhénység a világban sok populista kihasználja ezeket a hibákat, pedig nem az alapgondolat rossz. Lehetnek olyan korlátozó intézkedések, amelyeknek nagy haszna van, nem minden protekcionizmus. Én azt javasolnám, hogy szűkítsük le a termékek körét, amelyekre vonatkozóan ilyen normákat meg lehet fogalmazni, és a fejlődő országokat ne büntessük tovább új feltételekkel, hanem valódi segítséget nyújtsunk. Vagyis beruházást hajtsunk végre a strukturális területeken. Ennek van úgyis csak Thanks a lot for the Greens, Heidi Haudala. Thank you, Chair. Would... Köszönöm a zöldek nevében Hautala kolléginak. Maria Arénának köszönöm ezt az érdekes dokumentumot. Ez nagyon hasznos kiinduló pont mindenképpen. A Trade for All stratégiára utal, ezt globális értékláncokat külön említi, az emberi jogokat és a jó kormányzást kihangsúlyozva. Ezen a ponton, ahogy az egyszeres kollega mondta, nem tudom, hogy hogy lehetne azt mondani ezen a ponton, hogy kereskedelem csak kereskedelem, és az emberi jogokhoz, a fejlesztés politikához e, semmi köze. A 2030-as EU-s e stratégiába ez azt hiszem szervesen, szervesen illeszkedik, Tehát a globális kihívásoknak hogyan tudnánk ennélkül megfelelni? Fontos azt tudni, hogy a globális értékláncokban kihúzza első sorban, kihúz első sorban ezekből a kereskedő megállapodásokból hasznot, nem is tudok ennél erre jobb helyet, mint a, a, a VTO, az Aid for Trade, tehát segít a kereskedelemért már egy évek óta folyó kezdeményezés. Azt hiszem, hogy éppen itt az ideje annak, hogy az Európai Unió egy holisztikus kezdeményezést tegyen a kötelező érvényű due diligence, tehát kellő körültekintés elvárásának a bevezetésével. Egyes tagállamok saját maguk befezettek már erre vonatkozó kezdeményezéseket. Azt hiszem, hogy egy át, átfogóbb képet kell itt tekinteni, hogyha az Európai Unió komolyan gondolja a fellépést, akkor úgy kell eljárni. Ezért a kérdésem az Európai Bizottsághoz, mi lett azzal a kezdeményezéssel, amely a felelős üzlet vitel témájában tett. Hova jutott ez? a különböző főigazgatóságok között pingpongozik ez a kezdeményezés. Hova tűnt, mert hogy a radar ernyőről eltűnt, az világos. Egy munkadokumentum fekszik előttünk, ebben nagyon érdekes javaslatok szerepelnek, amelyeket azt hiszem, hogy érdemes alaposabban megvizsgálni. Nagyon érdekesnek találom például azt, hogy eh, Arina asszony azt javasolja, hogy a Brüsszel egyes rendeletet eh, terjesszük ki ennek a hatáját a joghatóság tekintetében, hogy harmadik országokra is alkalmazható legyen abban az esetben, ha a, a cég székhelye vagy jelentős érdekeltség az unión kívülre esik. Ezt, a, ezt nem szabad egyből elvetni ezt a gondolatot. Ez egy nagyon fontos munkadokumentum, amely hozzájárulhat ahhoz a nagyon aktuális és érdekes témához, hogy hogyan tehetjük a kereskedelmet mindenki számára előnyösség. Köszönöm. Um, Peggy. Grazie, President. Peggy asszony. Köszönöm szépen, elnök úr. Először is szeretnék Maria Réna kollégánknak köszönetet mondani, mert kiváló szöveg született. Ez egy munkadokumentum, amely szinte teljes egészében támogatható a magam részéről is. A globális, érték, globális értékláncok gyakorlatilag egész, az egész földre kiterjednek, hiszen egy mobiltelefont nem csak Kínában tesznek össze, hanem az egyes alkotó elemeik Afrikából is származhatnak. Miközben globálisan azért nem mindenki tud ebből hasznot húzni, ha úgy tetszik, profitálni. Úgyhogy a globális értékláncok következtében talán az egyensúlytalanságok még inkább kiéleződtek, különös tekintettel a fejlődő országokra. Ezért fontos, hogy a szociális integrációnak az eszköze legyen a kereskedelem, és ne csak a növekedésre koncentráljon. Ez a globális értéklánc tehát nem csak gazdasági kérdéseket, hanem emberi jogi kérdéseket is felvet. ezekkel persze a jólétet lehet növél, növelni. Sok mindent tudunk tehát támogatni, ugyanakkor nagyon sok fejlődő ország van, amely kimarad a jóból, a globális értékláncokat illetően, úgyhogy az inkluzív növekedés sel együtt jár azért az is, hogyha munkahelyeket egyszerűen kihelyeznek egy másik országba. Úgyhogy a jövőbeni kereskedelmi megállapodásokban a fenntarthatósági célokat is le kell fektetni követelményként. Nem csak az alapvetésekről van itt szó, hanem munkajogi követelményekről és egyéb munkával kapcsolatos sztenderdekről. Az ellenőrzéseket támogatom, főleg, hogyha azok függetlenek, az annak ellenőrzésére, hogy vannak-e visszaélések és persze külön záradékokra van szükség annak érdekében, hogy az EU-val senki ne tudjon úgy megállapodást kötni, hogyha nem tartja be az emberi jogokat többek között. Én bízom abban, hogy a jelentéstevő asszony nagyon sok mindent integrálni fog abból, amit itt elmondtunk most a globális értékláncokkal kapcsolatban, és amelyet támogattunk már a plenárison is. A szakbizottságunknak is nagyon fontos szerep jut. Sajnos a tolmácsoknak nem volt meg a szöveg, amit felolvasott a képviselőasszony. Nagyon sok mindent kérdeztek tőlem, úgyhogy a bizottság nevében először is hagyd mondjak köszönetet a jelentéstevőnek a kiváló jelentésről, nagyon fontos témában készült jelentésről. A DG Trade-től érkeztem, és aztán itt nagyon sokan vannak még, akik érintettek főigazgatóságként az ügyben, úgyhogy itt vannak velem ők is. Nagyon sok olyan témáról beszéltek itt, amelyek nem biztos, hogy a kereskedelmi agendában szerepelnek, de ezek mind-mind nagyon fontos területet képviselnek számunkra is. Amit ugyancsak fontosnak tartok a jelentésben, és ezt helyesen húzzák alá, ennek a vitának a sokrétűségét, hiszen nagyon sok kihívással van itt dolgunk, és valóban föl kell kötni a gatyát, hogy úgy mondjam, és nagyon sok területre kell koncentrálnunk, amikor meg akarjuk oldani a problémákat. Első dologként szeretnék reagálni arra, amit, amire, amiért egyébként a jobb oldalamon ülő kollégám felel, ez egy olyan rendeletet említenék, amelyel arra kényszerítjük tulajdonképpen a vállalkozásokat, hogy az adataikat nyilvánossá tegyék, a korrupció ellenes fellépésben az emberi jogok betartását illetően, és 2008-ra várunk is egyébként egy adatmennyiséget, amelyel, amelyet ha összegzünk, akkor erről a magunk részéről mi is jelentést tudunk előterjeszteni. A közbeszélzések is egyébként ide tartoznak, mint problémák, illetve a környezetvédelmi megfontolások és szabályok. Vannak olyan kezdeményezések, ahol mi a magunk részéről aktívak vagyunk, a DEFCO-val a kapacitásképítésekre koncentrálunk főigazgatóságként, de nem csak mi, hanem más főigazgatóságok, a külügyi szolgálat, nagyon sok olyan helyen tevékeny, ahol termelő országokat figyelünk, és igyekszünk őket rábírni arra, hogy a különböző például GPS plusz eszközöket felhasználják, támogatást nyújtunk az együttműködések megkötéséhez, az OECD, az ILO, a bangladesi csomagot is itt említhetném. Az elhangzottakra reagálva még azt is elmondhatom, hogy a fenntarthatósági aspektusokat mindenképpen fontosnak véljük, a kereskedelmi intézkedések is megállapodások kapcsán, és ezeket a megfelelő fejezetekben mindig sorra vesszük. Egy workshopot is szervezünk most az OECD-vel és az ILO-val közösen ebben a témában. Annak módjait is keressük, hogy hogyan tudnánk jobban végrehajtani a TSD eszközöket, erre vonatkozóan hallottunk egy pár érdekes felvetést, és a mi szemüvegünken keresztül és elmondom, hogy mik a legfontosabb irányelvek. Nos, mi mindenképpen egy intelligens, vegyes megközelítésre helyeznénk a hangsúlyt. Többen elmondták itt, hogy különböző realitások vannak, változik a világ körülöttünk, nem minden ágazat ugyanolyan. Éppen ezért van szükség erre a smart mixed approach-ra. Aztán a bizalom építésére is nagy hangsúlyt kellene fektetni az egyes szereplők között, hogy tudják, hogy hogy lehet a fenntartóságot például integrálni a saját munkájukban, és hogyan lehet akár személyre szabott megoldással előrébb lépni. Egy megfelelő vállalkozási kultúrát is ki kell alakítani, természetesen ezeket közelíteni egymáshoz, és a termelési gyakorlatokat is érdemes terjeszteni, ha beváltak azok az egyes országok között, gondolok itt a harmadik országokra is. Azok az országok, amelyeknél kockázatosak a fenntarthatósági mutatók, azért ez öt, előttük ne zárjuk be az ajtót, őket is biztatni kell, és ezért van tényleg a részvétel és az inkluzív megközelítésre és nagyon sokat ruháztunk be ebbe a területbe. Ha megengedik, akkor Péter úrnak átadnám most a szót a kollégámnak, mert volt kérdés, amit hozzáintéztek, és természetesen a mellettem ülő kollega is adhat majd választ még a felmerült kérdésekre. Köszönöm szépen, Madeleine, és köszönöm a asszonynak is a konkrét kérdéseket. a társadalmi felelősségvállalással kapcsolatosan kaptunk kérdést, és ez már napirenden van, tárgyalunk róla a bizottságon belül. Ez nem a DigiGrow-hoz tartozó akcióterv, hanem a bizottsághoz tartozó. Viszonylag korán vállalkoztunk arra, hogy politikai impulzust adjunk a végrehajtásra, a fenntartható fejlődéssel kapcsolatos agendához, az ensz belül is. Tavaly novemberben egy közleményt adtunk ki, amelyben az összes kezdeményezést felsoroltuk, illetve az érintett területeket is. Tehát nagyon széles körben értelmezett fenntarthatósági témákat vettünk sorra, és itt a felelősségteljes vállalkozásra is hangsúlyt, illetve hát ezt a kérdést is körbe jártuk. 2011-ben indult ez a folyamat, ezt nem emelték ki még itt ezelőtt a korábban felszólalók, tehát nem új keletű a téma. A CSR stratégiát tehát 2011-ben fogadták el, és ez az OECD iránymutatásokra és nagyon sok más ILO iránymutatásra támaszkodva fogalmazta meg az, hogy hogyan tudjuk a hatékony végrehajtást is kieszközölni. Külön nevesített irányelvek léteznek most már, a, például a, vagyis, illetve többek között a közbeszerzésre vonatkozóan is, aztán a konfliktus sújtotta országokból származó ásványi anyagokra vonatkozóan is, tehát különálló tematikus irányelveket fogalmaztak meg, és a parlament és a tanács előtt is jártak ezek a dossziék. Tehát vannak jogalkotási eszközök, és a Smart Mix megközelítés, amelyet már említett itt a kolléganőm, nagyon sok olyan kapacitásépítési kezdeményezés van, amely önkéntes alapon szerveződhet, amely nemzeti akcióterveket várt a, vár el a tagállamoktól. Tehát tulajdonképpen ez egy teljesen átfogó eszköztár, intézkedés csomag, ha úgy tetszik, és várjuk ennek a végrehajtását. Azt sem hangzott még most el, hogy a bizottság elindított egy nagyon fontos kezdeményezést a fenntartható finanszírozás témájában, amely magas szintű szakértőket, illetve beruházókat ültet egy asztalhoz, amelyel meg lehetne győzni a beruházókat, a globális beruházókat hogy a fenntarthatósági aspektusokat, az emberi jogi aspektusokat mindig integrálni kell az egyes pénzügyi döntésekbe. Az a tény, hogy 2011 óta nincsen még frissített változata az akciótervnek, az nem olyan nagy gond. 2016 novemberében egyébként a a közleményben, bizottsági közleményben szerepelt, hogy ez várható lesz az intézkedésekre vonatkozóan, és azt gondolom, hogy Aréna asszony is elmondta, hogy jövő kedden egyébként egy kisebb parlamenti fórumon lesz is ezzel kapcsolatosan egy esemény, hogy nyomon követjük tehát, hogy milyen jogalkotás születik Franciaországban például, vagy akár a modern rabszolgasággal kapcsolatosan a brit jogalkotásban. Úgyhogy nyomon követjük, hogy milyen jogalkotás születik, megvizsgáljuk azt is, hogy milyen konkrét átültetési gyakorlat létezik az egyes országban, és nyilván azt is, hogy ez a magához a fenntarthatósági célokhoz mennyiben járul hozzá. Egy pár hónapon múlva nyilván meg fogjuk tudni mondani, hogy akkor innen hogyan tovább. Köszönöm. Euh, Elnök úr, gyorsan. Köszönöm a néppártnak, hogy befogadták a módosítómat a gyermekek kényszermunkájával kapcsolatban. Ez nagyon fontos javaslat. Nem osztom azt a álláspontot, hogy a kereskedelem politikát kizárólag a tarifák a befektetése kapcsán kell megfogalmazni. A bizottság, amikor azt mondta, hogy kereskedelem mindenkinek, akkor minden egyéb aspektust is értette ez alatt, azt is, hogy hogyan segít a kereskedelem az embereknek, az egyes embereknek a saját életük tengetésében. És a bizottság a saját magától várja is el ezt. E, igen, van a kötelező és az önkéntes megközelítés között szakadék, ugye különösen a problémás ásványanyagok kapcsán. E, Többet kéne erről beszélnünk, együttműködnünk, hogy mi az, amit kötelezően, arányos módon elő lehetne és írni és betartatni, és mi az, amit nem lehet. Itt sajnos tényleg törésvonal van köztünk is. Végül pedig ma két fontos gondolat hangzott el minimum a kereskedelem jó működéséről. A illojális konkurencia az egyik legnagyobb fenyegetés, a második méreg pedig a protekcionizmus. Nem szabad semmilyen protekcionizmusnak helyet adnunk. Úgy gondolom, hogy harcolnunk kell, ahogy eddig is, a nem lojális verseny, az unfair competition és a másik aspektus ellen. Köszönöm szépen! Május 30-án döntünk erről, pontosabban akkor majd erről megbeszélünk, és júliusban fogunk szavazni. Akkor most elkezdjük a koordinátorok ülését, ami azonban nem nyilvános, ezért kérem azokat, akik nem koordinátorok, hogy hagyják el a termet.